aki egyébként a tarantói látogatásunk vezetője volt. Júliusban került sor erre a misszióra. Marias úr, megkérhetném, hogy megvitassuk ezt a napi rendi pontot, ugyanis Lavia úr siet, és hamarosan távoznia is kell. Úgyhogy szeretném most megadni a szót Lavia úrnak, utána pedig visszatérünk önre, ha ez így rendben van. Elnök asszony, nos, az eljárás alapján, elnök asszony, a házszabály értelmében a koordinátori döntéseket kell először bejelentenie, és a koordinátorok egy nagyon nagy horderejű kérdést vitattak meg, ez a német háborús jóvátétellel kapcsolatos. Tehát önnek most be kell jelentenie a döntést, egyébként szót is kértem ennek a pontnak a kapcsán, azt hiszem ez lenne most a követendő eljárás, de hogyha egy más utat szeretne jár, járni, hát megteheti, de általában az eljárás az, hogy először a koordinátorok ülésén hozott döntéseket jelentjük be, és egyébként jelentkeztem is, hogy szót kérjek. A meghozott döntésekkel kapcsolatban is van ellenvetés, ez ugyanis a német, német háborús jóvátétellel kapcsolatos Marias úr. Kérném, hogy olvassa figyelemmel, körültekintően a napi rendet, ugyanis ott egyértelműen szerepel az, hogy a koordinátorok ülésének bejelentéseire. Három órakor kerül sor ma délután. Ez szerepel a napirenden, ez már hónapok óta a napirenden van egyébként. És most megadnám a szót neked, Giovanni. Lesz egy tényfeltáró misszión különböző petíciók alapján, pont Tarantóban, éppen ezért nem az a célunk, hogy ismét feltaláljuk a spanyol viaszt, az delegációs látogatás elnökeként szeretnék most meghallgatni téged, hogy jobban felkészülhessünk a mi delegációs látogatásunkra. Parancsolj! Thank you very much for your... Uh, Köszönöm szépen a lehetőséget, hogy kifejtsem itt a petíciós bizottságban azt, hogy mit tettünk, mit tett az Envi Bizottság amikor Tarantóba látogattunk, az elnökök értekezlete támogatta a, dele, a szakbizottságunk kérését, hogy Rómába, majd Tarantóba látogassunk. Ellátogattunk Tarantóba, először Rómába, a környezetvédelmi miniszter felhívására. Ezt követően az ezt követő napokban az Ilva létesítmény meglátogatása során a helyi hatóságokkal, a szakszervezeti képviselőkkel, a civil szervezetekkel is találkoztunk. Röviden szeretném kifejteni most, hogy mi volt eh, ennek a látogatásnak a fő eredménye. Mire jutottunk a látogatásunk során? Hogy az önök eh, bizottsága ne ne látogasson ugyanarra a helyszínre, ne ismételje meg azt, amit már mi is megtettünk, ugyanis eh, több delegáció, ugyanazon intézmény a parlament részéről gyakorlatilag ugyanazt végezni el. És úgy gondolom, hogy a petíció szempontjából is jó lenne, hogyha további ülésre kerülne sor, további találkozóra, további kéréseket is lehet eljutatni a helyi hatóságokhoz, hogy további válaszokat kapjunk, és így jobban reagáljunk a petíció benyújtóinak a kérésére. Amikor a Római Környezetvédelmi Minisztériumban találkoztunk az illetékessel, a miniszterrel, tisztában vagyunk azzal, hogy nagyon hosszú a folyamat, és a környezetszennyezés csökkentése mennyire időigényes folyamat, és az életkörülmények javítása a létesítmény körül. Elég egyszerű volt megérteni azt, hogy bizonyos kiigazításokra szükség van, és történtek is bizonyos kiigazítások, javítások, de további javításra is szükség van. Ezt a létesítményt eh, lezárták, írva ugye rendkívül nagy, ezt majd látni fogják. Nem olyan könnyű a várost elhatárolni ettől az ipari létesítménytől. Van egy terület, ahol tárolni fogják a különböző anyagokat. Egy egy kilométeres körzetben itt nagyon sok nyersanyagot raktároznak. 80 méteres, ez 80 méter magas ez a, ez a raktár, és 500 métertől egy kilométeres térség az, amit lefed, és ezt nagyon nehéz rövid idő alatt megvalósítani, de azt is figyelembe kell vegyünk, hogyha fúj a szél, akkor természetesen a szél a kis részecskéket a város felé fújja és az is egyértelmű, hogy többet kell tenniük a hatóságoknak. Amikor ellátogattunk a helyszínre júliusban, és hát júliusban Dél-Európában elég száraz az idő, azt is tudnunk kell, hogy nagyon sok vizet kell felhasználniuk, nagyon sok vizet kell spricelniük a nyersanyagokra, csak azért, hogy megakadályozzák a kis részecskéknek, a város felé való eh, elmozdulását, vagy azt, hogy a szél odafújja ezen anyagokat. Az eh, olasz kormány a cégnek azt eh, javasolta, hogy fedje le ezt a, ezt a raktárt. Több mint 300 millió euró szükséges ehhez, és hát nem olyan könnyű ezt egyébként megépíteni sem, hiszen ha egy épületet kell felhúzni, úgy, hogy a nagy gépekkel való munkát is lehetővé tegyék ezen belül, egyébként pillérek nélkül, 500 méter per egy kilométer területen, ez nagyon nehéz létrehozni, úgyhogy 80 méter magas legyen. Az ipari telepen dolgozni fognak, de még nem zárult le az a munka, amelyet elkezdtek. Ez volt az első látogatásunk, amikor Rómában voltunk, aztán megérkeztünk Tarantóba. Guidato úrral, valamint a főpolgármesterrel is találkoztunk, és technikai egyeztetésekre is sor került a környezetvédelmi ügynökséggel. Ez nagyon érdekes volt ahhoz, hogy adatokat nyerjünk a helyzetről, és jobban megismerjük azt, hogy a telepen végzett munkának milyen lett az eredménye, és eh, ahhoz is fontos volt, hogy megállapítsuk véleményünk szerint mire van szükség a továbbiakban. Tarantóban a helyi hatóságokkal is eh, találkoztunk, és később civil szervezetekkel is találkoztunk. Egyértelmű, hogy különböző véleményeket hallhattunk, hiszen nem olyan egyértelmű, hogy ezen a területen hogyan kezeljék a helyzetet például a szeles napokon, amikor erősen fúj a szél, akkor egyetem, hogy a probléma nagy, hiszen a kis részecskéket a város felé fújja, és a az ipari telephez közeli, helyz, közeli területen nehéz a helyzet, bonyolult. az életékes hatóság annak érdekében dolgozik, hogy a zajt is csökkentse a lakosság érdekében. A szakszervezetekkel, különböző szakszervezetekkel is találkoztunk, és meghallgattuk, hogy milyen a munkanélküliség problematikája ezen a területen. az is egyértelmű, hogy a létesítményen kívül megismerhetük a helyzetet, de oda az ott tett látogatásunk is fontos volt. First of all, the dimension of a site. És persze a talán Európa egyik legnagyobb létesítményéről van szó, nem olyan könnyű felmérni a számokat kívülről. Belülről azt látjuk, hogy több kilométert lehet megtenni az egyik üzemrésztől a másikig. Azt is látjuk, hogy milyen hatalmas nyersanyag halom van ott és csak közelről lehet igazából felmérni, hogy milyen nagy probléma ez. Az igazi probléma az, hogy az üzem és a város nagyon közel vannak egymáshoz. A, az nyersanyag raktártól 100 méterre van az első lakóház. Egyértelmű, hogy a kettő között nem lehet falat húzni, csökkenteni kell a szennyezést, az üzemből származó szennyezést. De az várostervezést is át kell gondolni. Egy iskola nem lehet közel ehhez az üzemhez, de egy tízezer embert foglalkoztató üzemet nem lehet egyik napról a napra bezárni sem, amikor ilyen nagy a munkanélküliség. Nagyon érdekes volt a látogatás az üzem legkritikusabb területeire, ahol vas hulladékot kezelnek. Karuba elnök, aki vezeti az intézményt, a létesítményt, elmagyarázta, hogy a környezetvédelmi engedélyeknek megfelelően járnak el, és megmutatta, hogy hogy milyen utat tesznek meg, milyen útvonalat tesznek meg a nyers anyagok. A terantói kikötőt is meglátogattuk, és vannak olyan kikötő részek, ahol, amelyeket kifejezetten erre tartanak fel, hogy az Éva üzembe szállítsák az alapanyagokat, és aztán a nyersanyagot cringe. Of, um, actually, we have uh, Tapirulan. Yeah. okay. we say tapirulan, probably it is not the correct word. Mondhatjuk azt, hogy, hogy Futó szalagokon szállítják a, az alapanyagokat, ezek több kilométeresek is lehetnek, részben nyitottak, ezek részben fedettek, és a futószalag keresztezi az autópályát és sok utcát is, az üzem és a kikötő között, és aztán így kerülnek az üzembe az, üzem, az alapanyagok. Nagyon érdekes tehát ez az eljárás, de sok jogi kérdést is felvet mindez. Például valamilyen munkát végeznek a kikötőben, hogy csökkentsék az apró részecskék kiszabadulását, amikor a hajók, a szállítóhajók megérkeznek, és elkezdik az alapanyagok mozgatását. Ezt a munkát nem tudják elvégezni, mert a kikötő az olasz igazságügyi hatóságok ellenőrzése alatt van, egy baleset miatt, ami 2010-ben történt, és lezárták ezt a kikötőt, és lezárt, és eh, a minisztérium akkor kérte ennek a munkának az elvégzését, de nem tudnak ebben az üzemben dolgozni, mert eh, mert lefoglalta a bíróság eh, a helyszínt. They have a lot of problem with which they had to work. Tehát ilyen körülmények között folyik az üzemben a munka. Összefoglalva. Aztán volt a régió elnökével egy találkozónk, Emiliano úrral, akinek eh, az egészségügyi hatóság igazgatása a feladata a régióban, és tudjuk, hogy fontos, hogy jobb kapcsolat alakuljon ki a regionális parlament és az üzem között, mert többet kell együtt, jobban kell együttműködni ők a a csökkentése érdekében, és hogy csökkentsék az átfutási időt, ami az környezetileg elfogadhatóbb eredményhez vezet. Minden esetre egy sajtótájékoztatóval zártuk a látogatásunkat, el kell viszont mondanom, hogy amellett, hogy előrelépés történt, nem mondhatjuk, hogy teljes mértékben tiszteletben tartják a környezetvédelmi előírásokat. Az ilyen üzemnél nagyon nehéz rövid idő alatt eredményeket elérni. A mi szempontunkból ez azt jelenti, hogy több időre van szükség, hogy jó környezetvédelmi eredményt tudjunk elérni. Jól tudjuk, hogy ahhoz, hogy a környezetvédelmi jogszabályoknak teljesen megfeleljen az inva üzem, még nagyon sok munkára van szükség. Az is egyértelmű, hogy nem lehet egyszerűen bezárni ezt az üzemet, de csökkenteni kell a szennyezést a térségben, és ha szükséges, akkor csökkenteni kell a termelés mértékét is az, a munkák idejére. Láttuk, hogy már előrelépés történt, és még sokat tennivaló, lehetőleg minél hamarabb meg kell tenni ezeket az intézkedéseket. Köszönöm. Köszönöm szépen ezt a részletes beszámolót. Olaszország mindenképpen nagyon érdekes ország, és a mi szakbizottságunk is el fog oda látogatni. November 2-től 4-ig lesz ez a látogatás. A delegáció hét tagú lesz. Sajnos én nekem nem lesz lehetőségem arra, hogy magam is csatlakozzak a látogatáshoz, de az a bizottságot Eduard Márten elnökli majd, ha jól tudom, van egy jelentésük is ezzel kapcsolatosan. Talán még mielőtt a delegáció elindul, a titkárságaink egyeztethetnének arról, hogy esetleg megkaphatnánk az önök jelentését, ezzel is segítve kollégáink felkészülését a látogatásra. Természetesen a mi delegációnk majd foglalkozik a találkozókkal, a petícióbenyújtókkal az olyan témákban, mint a zaj, a por, a szennyeződések, és ezt is a szennyezés, és ezt is figyel, szigorúan kell vennünk, vagy komolyan, mivel mi vagyunk a legközvetlenebb kapcsolatban az állampolgárokkal, mi ezeket a szempontokat vizsgáljuk leginkább. Most Jónka Deszkunak, a bizottság képviselőnek szeretném megadni a szót, aki itt van. Tessék, üdvözlöm, öné a szó. Köszönöm, elnök asszony. Annyit mondanék még el, hogy ezzel az esettel kapcsolatosan egy kötelezettségszegési eljárást indítottunk, ez még mindig nyitva van. Tudni kell, hogy Ebben az esetben az üzem nem felel meg az engedélyezésben foglaltaknak minden tekintetben. Levia úr is említette, hogy nagyon bonyolult esetről van szó, hiszen sok erőforrásra van szükség, sok pénzre. Ahogyan említették, egy nagyon nagy üzemről van szó, és sajnos nem eh, eszközölték a szükséges beruházásokat kellő időben. Szorosan nyomon követjük ezt a szempontot, eh, a környezetvédelmi szempontot, aztán van egy másik szempont, az állami támogatások szempontja is. Az állami támogatások értelmében az cél ágazatban eh, ilyen beruházásokért nem fizethet az olasz állam, még hogyha környezetvédelmi beruházásról van egy szó, és ez tovább bonyolítja a helyzetet. Mint említették, ezek a cégek már egyébként is nehéz, nehéz helyzetben vannak, gyakorlatilag helyzetben van a cég, igazságügyi vizsgálat alatt van, úgyhogy az egyetlen lehetséges befektető az olasz állam volna viszont elindult egy eljárás egy magánbefektető megtalálására, ez folyamatban van, ezt is nyomon követjük a verseny beli kollégákkal, és nekünk is volt márciusban egy helyszíni látogatásunk, hogy megvizsgáljuk a problémát, illetve a megoldás lehetséges útjait, és abban maradtunk, hogy a korábbi szennyezés a legnagyobb probléma, amit az elmúlt évtizedekben okozott az üzem, ezt fel kell számolni. Ez a környezetre és a helyi lakosságra is veszélyes. Nagyon fontos, hogy mennyit tud az olasz állam ebbe fektetni, és hogyha a szennyezőt szennyező személyét megállapítja az igazságügyi hatóság, akkor nekik kell viselniük ezeket a költségeket. Jelen pillanatban 300 millió eurót tud fordítani az állam az szennyezés megszüntetésére. Ezek egyébként hulladékok, illetve a kibocsátott por, valamint a kezeletlen szennyvíz. Mint említettem, a bizottság szoros figyelemmel követi a fejleményeket. Megkezdték ezeket a beruházásokat már, a munkát, és ezzel párhuzamosan a privatizációs eljárással párhuzamosan zajlik ez. Mint említettem, a legnagyobb probléma, hogy a környezetvédelmi terv, ami tartalmazza az üzemengedélyének feltételeit, ezeket nem tartják be. Viszont, hogyha van egy magánbefektető, hogyha találnak egy magánbefektetőt, akkor lehet, hogy a beruházási terveken módosítanak, és hogyha a beruházási terveket módosították, akkor ennek hatása lesz a környezetvédelmi terve, és jelen pillanatban szakértői bizottság dolgozik ezen a környezetvédelmi miniszter felügyelete alatt ellenőrzik az ajánlatokat, amelyek közé tartoznak a környezetvédelmi tervek is, és hogyha a döntés megszületett, akkor meg tudjuk vizsgálni a környezetvédelmi tervet számunkra. Az nagyon lényeges, hogy a környezetvédelmi feltételek magukba foglalják a tevékenységeket és a jövőbeli tevékenységeket is, már ami az üzemet illeti, hogy a környezetvédelmét is biztosítsák, illetve az egészségvédelmet is a helyi lakosság számára. Ami szintén nagyon fontos, hogy megfelezték az üzem kapacitását 2012 óta, ami miatt természetesen csökkent a szennyezés mértéke is. Jelen pillanatban a levegőszennyezés nagyjából kézben tartott. A bizottság ezt is figyelembe vette, de hogyha a teljes kapacitásra tér vissza az üzem, akkor megint nagy problémák lesznek. A bizottság tehát folytatja majd a munkát, a szoros együttműködést az olasz hatóságokkal, hogy a környezetre nézve a legjobb megoldást megtaláljuk, és figyelembe vegyük az elemi támogatásra vonatkozó szabályokat is. Köszönöm ezt a beszámolót. Jó tudni azt, hogy a bizottság szorosan nyomon követi a fejleményeket, és hogy végül is történik mozgás. Köszönöm szépen, Levia úr, és kellemes napot! Nos, azt hiszem, hogy az olasz állandó képviselt tagja is itt van, Nicola Minasi, vagy pedig Remo Tavernari. Ha ez így van, akkor kérem röviden szóljanak hozzá, mert tovább kell lépnünk a következő napi rendi pontra. Köszönöm. Köszönöm, elnök asszony, nagy öröm számunkra, hogy itt lehetünk, mindig örömmel veszünk részt ennek a szakbizottságnak a munkájában. Már negyedik alkalommal vagyunk itt az IVA témában. Úgy gondolom, hogy amiket ma hallottunk, rendkívül fontosak. Egy dolgot szeretnék csak kiegészítésképpen elmondani, Lavia elnök úr és a bizottság munkája szempontjából, amit fontosnak tekintek. Igaz, hogy Olaszország nagyon érdekes ország, egyetértek önnel elnök asszony. Most az az érdekesség, hogy az értékesítési eljárást leállították, és ahhoz a feltételhez kötötték, hogy a befektető környezetvédelmi terjeinek feleljenek meg. Vagyis, ha kompatibilisek a normákkal, csak akkor lehet gazdasági ajánlatot tenni. Ha nem, akkor nem. Tehát Először is a környezet a fontos, utána a gazdaság értékeles. Mi mindenképpen készek vagyunk arra, hogy a tarantói látogatás során a delegációt segítsük munkájában. Köszönöm a figyelmüket. Thank you very Nagyon köszönöm. Most pedig a kollégáké a szó. Úgy látom, senki nem kért szót. Ebben az esetben Evi asszony, igen, köszönöm elnök asszony. Elnézést kérek, hogy későn érkeztem, sajnálatos módon. Ma meg kell osztanom a munkámat más szakbizottságok munkájával is, úgyhogy nem tudtam meghallgatni Lavia urat. De feltételezem egész egyszerűen, hogy továbbra is erre a témára kívánta felhívni a figyelmet, mert teljesen jogosan jelenléltünk Tarantóban petíciós bizottságként. Ezen kívül köszönöm azt, amit az olasz képviselet elmondott. Nagyon fontos, hogy javítsunk a helyzeten. Nagyon sok munka van még, ebben a nagy témában. Köszönöm szépen. Elnök, köszönöm szépen. Nos, azt hiszem mindannyian most már nagyon jól felkészültek vagyunk, hogy a delegációval Tarantóba látogathassunk. A, a szak, a titkárság nyilván mielőtt a delegáció útjára indul, minden dokumentációt rendelkezésünkre bocsát. Úgyhogy köszönöm, még egyszer köszönöm, hogy hozzászóltak ehhez, és akkor nézzük a következő napi rendi pontunkat. Ez a napi rend hetedik pontja. A 2012-es petícióról van szó, az 1459-es Kren Judit magyar állampolgár által az Open Society Foundations nevében 12 szövetség támogatásával benyújtott petíció az uniós támogatások fogyatékossággal élő személyek bentlakásos központjaira való felhasználásáról egyes közép- és kelet-európai tagállamokban. A petíció benyújtója jelen van, és csak annyit szeretnék elmondani, hogy most következik szeptember 22-én, 23-án a tényfeltáró látogatás Szlovákiába, amire nagy várakozással tekintünk ennek elébe. Ez az alapja ö, a, a szlovákiai látogatásnak. Klein hogy parancsoljon öné a szó. Nagyon köszönöm a szót, köszönöm, hogy meghívtak erre az ülésre, amikor Szlovákiába készülnek. Önök privilegizált helyzetben vannak, hiszen látogatást tesznek és jelentést készítenek. De az emberek, akiknek a legnagyobb méltósága a szabadság, és ezt a jogot elvonják tőlük, amikor intézménybe viszik őket. Amikor elmennek intézménylátogatásra, és ott összehasonlítják az életet azzal az élettel, amire akkor van lehetőség, hogyha az ember egy közösségben él önkéntesen, és amikor hallják a történeteket az ott lakóktól, csak akkor tudják megérteni azt, hogy mit vesznek el ezektől az emberektől az intézmények. És segíthetnek ezt visszaadni nekik, amikor a bizottság és a tagállamokra nyomást gyakorolnak, hogy jogi kötelezettségűek az ENSZ egyezmény értelmében ö, teljesítsék. Akkor érhet, érthetik meg azt, hogy ha megfelelő támogatást biztosítunk ezeknek az embereknek, akkor mindig jobban élhetnek közösségen belül, mint egy intézményben. Trájanról szeretnék valamit elmondani önöknek. Horvátországban él az egyik ilyen közösségi országban. Ha egy napos időben látogatjuk meg, akkor kiül a kedve, és leveszi az ingét. Ha viszont esik az eső, leveszi az ingét, és ott van az esőben. Miért? Azért, mert süket, néma, és nem is lát mert intézménybe került, az intézmény se tudott vele mit kezdeni. Mit tehet az ember egy olyan személyel, aki ilyen nehezen kommunikál? Hát ahelyett, hogy kitalálták volna, egyszerűen teljesen 30 évre elzárták a közösségtől. Aztán megtaláltuk, és most már minden alkalommal, amikor csak lehet, a szabadban van, hogy mindent érzékeljen, amit addig nem volt lehetősége. Azért tudtuk ezt megtudni róla, mert a közösségben erre van lehetőség. Akkor az emberek eldönthetik, hogy hol laknak, kivel élnek együtt, hogyan, legyen, hogyan folyjon az életük, mit vegyenek fel, mit egyenek. Néha ilyen szélsőséges esetekben nagyon nehéz segítséget nyújtani, de mindig jobb közösségben élni, mint intézményben, és mindenképpen van is erre lehetőség. Az intézményes ellátást rákényszerítenek mindenkire. Senki nem kérdez meg az embertől, hogy mit szeretne, az sem, hogy az élettől mit vár, az sem, hogy mit szeretne ebédre. Ott van Ilona, akivel nem olyan régen találkoztam, ő egy ilyen intézményben dolgozott, de most már közösségben foglalkozik olyanokkal, akik nem élnek több intézményben. Azt mondta nekem, 20 évet vesztegettem el az életemből, amikor egy intézménynél dolgoztam. Naponta 60 embert kellett megmosdatnom, és pelenkát cserélni rajtuk. Ez olyan volt, mintha egy gyárban dolgoznék. Ma látom, hogy akiket gondozok, hogyan fejlődnek, és egyszerűen döbbenettel látom, hogy olyan dolgokat fedezek velük kapcsolatban, amit eddig nem is gondoltam volna. Főznek, segítenek összedugatni a ruhájukat, hobbiuk van, van akiknek barátnőik, vannak barátaik, másoknak munkájuk, és a saját életük urai és boldogok. Ennek örülök. Hogyha az ember az ember társainak a szabadságát korlátozza, valamilyen rendszerbe szorítja, olyan bűncselekmény, amiért büntetés jár. Hogyan tudjuk azt megindokolni, hogy több százezer mm, ártatlan európai él így, hogy ráadásul ezt az EU finanszírozza amikor egyre nagyobb az euroszkepticizmus, ezt megengedheti magának az EU. Örülök, hogy a bizottság ilyen aktívan monitorozza a CRPD-t, de tudom, hogy milyen korlátai vannak. Úgyhogy szeretném, hogyha a szakbizottság nyomást gyakorolna a bizottságra, hogy az ombudsman 2014-es nyomozását folytassa, amikor is azt javasolta, hogy átlátható mechanizmusra rendelkezzen a bizottság, amikor saját maga is utána jár azoknak a panaszoknak, amelyek olyan EU-s alapokat érintenek, amelyek EU belül sértik az emberi jogokat. Egyébként így a tagállamok továbbra is befektethetik az EU-s pénzeket ilyen jellegű projektekbe, és az EU sosem fog tudni róla. 20 éve foglalkozom ezzel a területtel. Akik eljöttek az intézményekből, soha nem kérték, hogy mehessenek vissza. Az emberek méltóságát, szabadságát szeretném, hogyha visszaadnák. Köszönöm, hogy meghallgattak, és várom kérdéseiket. Elnök asszony, köszönöm szépen a beszámolót, felvettük, és szeretném, hogyha azt is tudná, hogy az interneten is követhető, úgyhogy a 28 tagállamban az emberek Európa szerte követhetik, hogy mi történik ezen a területen. Úgyhogy nagyon köszönöm az elkötelezettségét, a szenvedélyes munkáját, és azt, hogy segít nekünk ebben a munkában. Most a bizottsághoz szeretnék fordulni, Ornát Andor úrhoz. Önnek adom meg a szót, parancsoljon. Nagyon köszönöm a szót, elnök asszony, köszönet Juditnak is. Nagyon röviden el szeretném magyarázni azt, hogy mi történt, amióta Pecicsót megfogalmazták, és egy-két dologra kitérnék, amit elmondott. Először is a kollégáimat szeretném bemutatni, az EMPL és a regi, regió főigazgatóság képviseltében több országot képviselnek, amelyeket megemlítettek a petícióban, közép- és kelet-európai országokat. Én a horizontális koordinációért vagyok felelős, a szociális befogadottság terén például. Először is azt szeretném elmondani önöknek, hogy mi a bizottságnál tökéletesen tisztában vagyunk ezzel a problémával, illetve azokkal a nehézségekkel, amelyekkel az embereknek az intézményekben szembe kell nézniük. Az elmúlt 5-6 év során azért óriási változások következtek be, mind a szakpolitikák, mind a szabályok terén, ami a strukturális alapok szabályozását illeti. A cél az, hogy jobb megoldásokat találjunk azoknak, akik azért szenvednek, mert intézményekben kell élniük. Nagyon sok olyan probléma, amely felmerült, beleértve bizonyos intézmények finanszírozását egyes kelet-európai országokban átértékelésre kerültek, úgyhogy a konklúzió az, hogy ne ismétlődjön ez meg. Elnök asszony, az előkészítő ülés során, ahogy említettük, a bizottsági szabályzó egyértel, szabályzat egyértelműen kimondja, pénzügyi források nem költhetők intézményekre a jövőben. Ez azt jelenti, hogy nem lehet felújítani őket, illetve új ilyen intézményeket megépíteni. Nyilván vannak kivételek, amikor a tagállamok meg tudják indokolni ezeket a szükségleteket, de csak egy-két kivételről van szó. Végül is a dokumentumok egyértelműen fogalmaznak pénz nem költhető intézményekre. Az egyetlen lehetőség az, hogy közösség alapú szolgáltatásokat kell biztosítani az emberek számára, szociális, egészségügyi és egyéb bármilyen ellátásra, gondozásra szorulnak, ezt kell biztosítani. Különböző jogalkotó javaslatokat kell követnünk. Ez azt jelenti, hogy ott van az ENSZ egyezmény, amely a fogyatékossággal élő emberek jogaira, a gyerekek jogaira, az EU emberjogi kartája, azok a dokumentumok, amelyeket követnünk kell, amikor ilyen projektekről van szó a strukturális alapok vonatkozásában. És ez a strukturális alapokra vonatkozó szabályokban is megfogalmazódik, mindenféle kötelezettség a tagállamok és a bizottság tiszteletbe hogy tartsák ezeket a szabályokat. Abban az esetben, hogyha bárki megsérti ezeket a jogi kereteket, akkor jogunk van arra, hogy fellépjünk, és felfüggesszük a kifizetéseket, vagy proaktív módon leállítsuk a pályázatokat is. Úgyhogy szeretnék rámutatni arra, hogy kollégákkal, szakértőkkel nagyon sokszor vitattuk meg azt, hogy a bizottságnak nem csak utólagosan kell fellépnie a pályázatokat, a projektek végrehajtását követően, hanem proaktívan kell fellépnünk. Ez, erre már volt is példa egy-két kelet-közép-európai országban, amikor a pályázatokat felfüggesztették. Ugyanis megértettük, hogy az intézkedések nem felelnek meg az ENSZ egyezménynek, vagy a struktúrális alapokra vonatkozó szabályoknak. Meg kell mondanom, hogy éppen mostan folyamatban egy eset, amikor a bizottság arra kérte a tagállamot, hogy állítsa le, vagy függesse fel a pályázatot, és még most is folyik a tárgyalás arról, hogy milyen intézkedések lennének jobbak a közösség alapú szolgáltatások vonatkozásában. Ami az ombudsman döntését illeti. Válaszoltunk a kérésére, és egyértelműen megfogalmaztuk azt, hogy átlátható módját látjuk annak, hogy panasztal lehessen élni a bizottságnál, és minden lehető úton, módon utána járunk ezeknek a panaszoknak. Vannak is olyan esetek, amelyek esetében tovább kell nyomoznunk, hogy mi történt bizonyos intézményeknél, illetve mi történik a strukturális alapok jelentéseiben. Ugyanakkor el kell mondanom azt is, hogy nem látunk egyenes kapcsolatot az emberek helyzetével való visszaélés, illetve a strukturális alapok által nyújtott támogatások között. Vannak olyan intézmények, ahol ez nem létezik. Bár tudjuk, tehát ez a közvetlen kapcsolat. Bár tudjuk azt, hogyha a jövendőbeli intézményeket nem támogatjuk, akkor alacsonyabb lesz ennek a szintje. Tehát az a cél, hogy ebből az intézmény, ezekből az intézményes keretekből kiszabadítsuk ezeket az fogyatékossággal élő személyeket. Végül azt szeretném elmondani, hogy ezen proaktív fellépés keretén belül egyes szemináriumokat is rendeztünk egyes tagállamokkal. 2013 óta közép-kelet-európai országokban szemináriumokat rendeztünk, hogy a strukturális alapok bizonyos aspektusairól, programjairól, projektjeiről beszéljünk. Lengyelország, a Cseh köztársaság, Bulgária, Románia, Magyarország esetében voltak szemináriumok, és lesznek még továbbiak is az elkövetkezendő hónapok során. Kiváló alkalom ez arra, hogy részletesen megvitassuk a strukturális alapok kereteit, programjait, és megtudjuk azt, hogy milyen speciális kívánságai vannak a tagállamoknak. Akkor segíthetünk is. Egy példával szeretnék itt élni. Mivel szoros az együttműködés az európai szakemberekkel, akik ezzel az intézményes megoldással foglalkoznak, ez 2009-ben indult meg ez a folyamat, meg tudjuk vitatni a módszereket illetve a közösség alapú szolgáltatásra való áttérés feltételeit. Ez nagyon fontos. Foglalkoznunk kell ezzel a témával, nem más ez, mint az adott személyek szükségleteinek tanulmányozása. Ugyanis annak indoklása, hogy befektetünk-e bizonyos intézményekbe, szükséges ehhez. Tehát fel kell mérni a szükségleteket, azoknak a szükségleteit, akik ebben az intézményben találhatók, vagy akit, akiket el akarnak itt helyezni. Tudnunk kell, hogy tényleg mit szeretnének. Ha megértjük szükségleteiket, akkor a strukturális alapok programjai jobban tükrözhetik mindezt. Ez most folyik, ezen módszerek keresése, és vannak olyan ö, civil szervezetek, szakértők, akik a szükség alapú értékelést készítik. Így a jövőben jobban tudunk befektetni, és jobban segíteni a szükségleteken. Köszönöm szépen, elnök, köszönöm szépen, kedves kollégák, ki kíván hozzászólni, vagy megjegyzést fűzni a hallottakhoz. Úgy látom, hogy senki. Akkor kleinasszony öné ismételten a szó. De, van, aki hozzá szeretne szólni, Kuneva asszony. Parancsoljon! Elnök asszony, egy kérdésem lenne. Mint annak a delegációnak a tagja, amely Szlovákiába látogat. El szeretném mondani, hogy nagyon sok figyelmet fogunk fordítani arra, hogy mire költik ezeket az alapokat, mert a, ami a fogyatékossággal élők helyzetét illeti, ez rendkívül kényes kérdés. Úgyhogy mindent megteszünk annak érdekében, hogy a lehető legnagyobb figyelmet fordítsuk ennek. Köszönöm szépen. Együtt megyünk, ugyanis én is ott leszek majd. Köszönöm szépen. Klein asszony, köszönöm szépen. Két dolgot szeretnék elmondani. Az egyik az, hogy intézményben élni, még akkor is, hogyha senkit nem vernek meg, kínoznak meg, vagy élnek vissza a helyzetével, önmagában alapjogsértés, mert megfosztjuk az illetőt attól, hogy közösségben élhessen. A másik dolog, ezt már láttuk korábban is, hogy van ennek egy olyan veszélye, hogy a tagállamok, legalábbis egyesek, A projekteket intézményesítésnek nevezik, de mégsem azok. Gyakorlatilag arról van szó, hogy kisebb intézményeket hozzanak létre közösséget. Ez nem azt jelenti, hogy végül is az intézményből elhelyezik az illetőket, csak arról van szó, hogy egy kisebb intézménybe viszik át őket. Köszönöm szépen. Elnök, köszönöm szépen. Nagyon jól tudjuk ezt. Tegnap, ahogy Ürmös úr is említette már, előkészítő ülésen vettünk részt, Gőren asszonynal is, aki osztályvezető, az érintett főigazgatóságnál, a az Európai Bizottságnál. És éreztük az elszántságot. A bizottság tényleg nyomon követi, követi mindezt, és a tényfeltáró látogatáson nyilván mindent megteszünk annak érdekében, hogy ne legyenek már jogsértések, és hogy az emberek szabadon élhessenek emberi jogaikkal, ne fosszák meg őket szabadságuktól. Úgyhogy biztosíthatom önt arról, hogy a látogatás során mindent megteszünk ennek érdekében. Nagyon köszönöm elhivatottságát emellett a rendkívül fontos téma mellett. Még egyszer nagyon köszönöm, köszönöm, hogy eljött hozzánk. De hát annyira várom már ezt a látogatást, hogy elfelejtettem, hogy mit kell tenni. Tehát végül is, ami a petíciót illeti, ez az alapja a tényfeltáró látogatásnak, természetesen hivatalosan ez nyitva marad, és tájékoztatjuk a szakbizottság tagjait, az Európai Bizottságot és másokat is arról, hogy mit tapasztaltunk. Az Európai Bizottság már kinyilatkoztatta, hogy hatékony monitorozó mechanizmust kíván bevezetni, hogy mi történik az EU-s alapokkal. Ugye arról van szó, hogy az intézményből az emberek kiszakadhassanak, nem kisebbekbe kerüljenek, hogy a szabadságukat újra élvezhessék. Úgyhogy ezt fogjuk még alaposabban megvizsgálni addig természetesen a petíciót nyitva tartjuk. Köszönöm szépen, most következik a 8-as napi rendi pont. Ez az 509-es petíció, valamint a 169-es. A petíciót benyújtók itt vannak. Először is Szilvia Mackoviak felé fordulok, és Adam Sperszinski, a másik a petíciót benyújtó másik személy. Megadom most önöknek a szót legfeljebb maximum 5 percben. in total, so try... Összesen, tehát kérem, hogy osszák fel egymás közt ezt az időt. Dzień dobry, e, nazywam się Sylwia Maćkowiak, dziękuję bardzo za zaproszenie. Na... Köszönöm a szót. Szilvia Mácskoviek vagyok, és köszönöm, hogy meghívtak a mai ülésre. A Násdom, a mi házunk szövetséget képviselem. Lengyelország déli területét fogja össze, körülbelül 5000 tagunk van, 20, több mint 25 ezer aláírás gyűjtöttünk egy lignit bánya ellen a mi régiónkban. Ez a régió ugyanis nagyon fejlett mezőgazdasági tevékenységgel rendelkezik, a lakosok, a gazdák, a vállalkozások, amelyek az élelmiszer feldolgozással foglalkoznak, most fenyegetett helyzetbe kerülnek, mert 10 ezer hektárt akarnak tönkretenni a bánya megnyitásával otthonaink, gazdaságaink, gyáraink, munkahelyeink eltűnnének így. Ez visszafordíthatatlan folyamat lenne, és szeretnék fellépni ez ellen, mert több munkahelyt szűnne meg a lignit bánya megnyitásával, mint amennyit teremtenének vele. Az előzetes feltáró munkák már 2011. május 11-én beindultak, a környezetvédelmi miniszter akkor adott engedélyt a PAK cégnek az előzetes feltáró munkák elvégzésére, hogy kiderítse, hogy Ponyec és Otkovice régióban mennyi lignit található. Akkoriban az alapjogokat nem vették figyelembe, úgy hozták meg a döntést, a szabadságjogokat, illetve a, lakhatáshoz való jogot. Ezért protestálnánk, ugyanis a döntés következménye az lesz, hogy ezt a lignit bányát megnyitják mindenütt tiltakoztunk már, egészen elmentünk az utcára is. Eljárási hibák voltak, amiket például soha nem korrigáltak. Decemberben, 2014. decemberében készült egy dokumentum, amely tartalmazza az eljárási hibákat, de a miniszter jóvá hagyta. Ez azt jelenti, hogy a lignit bánya és az a terület, ahol ez található, védett területé nyilvánították. És ez azt jelenti, hogy ebben a régióban már nem lehet ingatlanhoz jutni, Hát ez azt jelenti, hogy meghal ez az ipar, mert ki akar itt befektetni úgy, hogy abszolút semmit nem tud ebből profitálni. Ezért szeretnénk fellépni erőteljesen. Annak érdekében, hogy az alapjogi karta jogait védjük, mert ezeket már megsértették, főleg a magán és a család élethez való jogot, ez a karta hetedik cikke bizonytalanságban élünk ma, nem tudjuk, mi lesz a jövő. Mit hoz a jövő majd nekünk? 5 vagy 10 év múlva. A 17-es cikket is megsértették, ugyanis nem vették figyelembe a terület tulajdonosainak véleményét beindultak bizonyos jogi eljárások, amelyek folyamatban vannak, de 2014-ben már született egy határozat a lignit tartalékok védelmét illetően. Annak ellenére, hogy folyik az eljárás, és hogy nagyon sok cikket megsértettek. Ha a lignit tartalékokat védik ma, akkor valószínűleg a következő lépésre is sor kerül, a bányát is létrehozzák. Ezért mondom azt, hogy most kell föllépni, a jövőben túl késő lesz. Mert ha beindul a bányászat, és 16 ezer ember elveszti az otthonát, már nem lehet visszafordítani ezt a folyamatot. És ez óriási veszteség lenne, köszönöm szépen. Köszönöm a szót, elnök asszony, hölgyeim és uraim! Először is beszeretnék mutatkozni. Adam Spezinski vagyok, az önkormányzatot képviselem. Én több önkormányzatot is képviselek, nem csak egyet azonban, akiket fenyeget ez a projekt. A bizonytalanságot szeretném kiemelni mindenki életében, mert egyszerűen nem tudjuk elfogadni azt a tényt, hogy egy olyan eljárás alapján, amely még nem zárult le, mert még mindent nem elemeztek, 2014-ben mégis megszületett a határozat tiltakozni akarunk, mert az eljárásban nagyon sok hiba csúszott. Az a bizottság, amely a hidrológiai kérdésekkel foglalkozik, véleményez, véleményt kellene, hogy készítsen, de nem fordultak hozzá. 2015-ben minden eljárást leállított a miniszter, ami a mi álláspontunkat illeti. Úgyhogy ma önökhöz fordulunk segítségért, mert ha a környezetvédelmi szabályokból indulunk ki, a föld alatti készleteket, a, a talajban található vizeket illeti. Tiszteletbe kell tartani az önk- helyi önkormányzatok jogait, és pillanatnyilag ez nem így van. Az állam a mi kompetenciáinkat ö, ö, sérti meg, és az eljárás sem megfelelő. Tovább folyik, annak ellenére, hogy mi nem értünk egyet. Az Állami Geológiai Intézet már kiadott egy olyan dokumentumot, amelyben az áll, hogy ezeket a készleteket elismerték. Tehát folyik az eljárás, de a mi véleményünk szerint Ez nem felel meg a helyi közösségekre vonatkozó karta negyedik, eh, hatodik cikkeinek. Pedig konzultációt kellene folytatni a helyi lakossággal, amikor olyan döntések születnek, amelyek az állampolgárok életét közvetlenül érintik. Eh, le kellene állítani ezt az eljárást, eh, mert már most nagy veszteségek érnek minket, és a kockázata az mindennek, hogy óriási problémákkal kell szembenéznünk itt a közösségben. A lengyel hatóságoknak küldtek ugyan egy levelet, de nagyon negatív volt a reakció. Remélem, hogy ma is foglalkoznak majd ezzel a problémával. Kérem, jöjjenek el régiónkba, mert úgy ott a helyszínen könnyebben tudjuk bebizonyítani önöknek, hogy mi a helyzet. Szeretném, hogyha ezt a petíciót nyitva tartanák, és szeretném elkerülni azt, hogy tönkretegyék a környezetünket ezen határozat miatt. Köszönöm szépen. Na. Köszönöm. Most pedig azt hiszem, hogy Továs Pavel Abreszkit is meg kell hallgatnunk. Ő a 169-es petíció benyújtója. Kérem, minél rövidebben fogalmazzon, hiszen a kollégái kicsit több időt vettek igénybe. Kérném, hogy legyen rövid. Szanowni Państwo, dziękuję za... Hölgyeim és uraim, köszönöm, hogy szót kaphattam, tényleg nagyon rövid leszek. Szeretném elmondani önöknek, hogy szövetségünk milyen álláspontot képvisel az ökológiát érdekében támogatjuk az előttünk szólókat, megpróbálunk együttműködni velük, illetve a régió ö, helyi közösségeivel. Mindenki nem tudott eljönni ma Brüsszelbe, de még egyszer szeretném hangsúlyozni azt, hogy tényleg ellenezzük ezt a tervet, a lignit bánya ö, megnyitását, mert ez tragikus lenne a lengyel vállalkozók számára is. Ugyanis a lignit kibányászása azt eredményezni, hogy a talaj minősége romlana. A továbbiakban ö, semmiféle mezőgazdasági tevékenységre nem volna lehetőség, több ezer munkahely veszne el ma ö, már is ö, ö, negatív a hatása annak, hogy ezt a területet védetté nyilvánították, emiatt nincs beruházás a, olyan régióban, Lengyelországban, ahol már egyébként is visszaestek a beruházások. Petíciónkban minden érv benne van a 169 2015-ösben, és köszönöm, hogy szót kaphattam. Én is köszönöm mindannyiuknak, hogy megosztották velünk tapasztalataikat, és ismertették az önök meggyőződése alapján a realitást. Most pedig a bizottsághoz fordulnék Anas Jakovskához. Parancsoljon öni a szó. Köszönöm a szót, elnök asszony. Szeretnék köszönetet mondani az eddigi hozzászólóknak, amit elmondtak. El kell mondanom, hogy 2015 márciusa óta a helyzet nem változott. Úgyhogy pillanatnyilag az egyetlen fellépés, ami történt, a geológiai elemzések volt. Az európai szabályok értelmében nincs szükség fellépése, mert ennek nincs negatív hatása a régióra. Ezzel szemben hatástanulmányt kellene végezni a környezetet illetően. Mielőtt a beruházást engedélyezik, azok, akik ezt a bányát létre akarják hozni, hatástanulmányt kell, hogy készítsenek. Az eljárás értelmében a befektetőnek a jelentést nyilvánosságra kell hoznia, ami a környezetre való hatást illeti. Itt minden lehetséges alternatívát fel kell sorolnia, ami a környezetet illeti, és itt természetesen a Natura 2000-re is gondolok, mert a régiónak egy része Natura 2000-es kategóriába tartozik. Ezt mind figyelembe kell venni a végleges döntés meghozatala előtt. Biztosíthatom önöket arról is, hogy a helyi közösségeket is bevonjuk a konzultációs folyamatba, és figyelembe vesszük megjegyzéseiket, amikor a döntés meghozatalra kerül. Szeretném jelezni azt is, hogy a hatástanulmányokra vonatkozó irányelv tartalmazza a nemzeti szintű eljárást is részletesen. A lengyel kormány együtt kíván működni a civil szervezetekkel, amelyek szinte automatikusan tudnak részt venni az ilyen jellegű folyamatokban, úgyhogy ami ezt a céget és vállalkozást illeti, a helyzet még nem egyértelmű, nem ismerjük a részleteket, nem tudjuk pontosan, hogy ennek a cégnek milyen hatása lenne a környezetre, nem tudjuk, hogy a beruházó milyen ö, ö, intézkedéseket kíván hozni, tehát mi a helyzet mai napon. Köszönöm. Pancsuk. Köszönöm. Most a kollégákhoz fordulok, akik hallgatták a petíció benyújtóit, illetve a bizottságot. Először is Peter asszony jelentkezett. Dziękuję bardzo, pani przewodnicząca. Köszönöm, elnök asszony a szót. Valóban olyan régióról van itt szó, amely mezőgazdasági terület, ahol modern és fejlett mezőgazdasági termelés folyik. Több éve jelen van már ez a tevékenység itt, rendkívül fejlett mezőgazdasági, élelmiszeripari tevékenység folyik itt. Úgyhogy nagyon jó példája ez a lengyel gazdaság fejlődésének. Egyébként vannak olyan viccek is Lengyelországban, amelyek erről a régióról szólnak, akik nagyon jól tudják a pénzt kezelni, akárcsak a gazdaságukat. Úgyhogy nem szeretnénk, hogyha ez a nyílt színi bánya tönkretenni ezt a régiót. Azt hiszem pontról pontra egyértelműen bebizonyítottuk azt, hogy ennek a bányának a megnyitása milyen következményekkel járna. Egy csomó eljárási hibáról is szó volt, ezért javaslom azt, hogy a lengyel kormányhoz forduljunk, hogy további információt szolgáltassanak arról, hogy eddig milyen probléma merült fel, milyen eljárási hibát követtek el, milyen negatív hatása van ennek. Ez a petíciós benyújtók levelében is benne van. Ennek értelmében el kellene állni ettől a projekttől, illetve utána nézni annak, hogy a lengyel törvények értelmében folytak el az eljárások. Úgyhogy javaslom, hogy maradjon nyitva ez a petíció, hiszen a kérdésekre még nem kaptunk válaszokat, így nem lehet lezárni ezt az ügyet. Köszönöm. Margaret? Margaret? Thank you very much. For... Köszönöm szépen. Köszönöm, hogy eljöttek. Korábban is amikor eh, hallottunk, hogy milyen eh, gyönyörű helyek vannak Lengyelországban, és hogyan sikerült gyönyörű helyeket megmenteni a környezetet. Nos, ez eh, tényleg felháborító. Itt tényleg attól kell tartanunk, hogy egyfajta postmortem állapot áll elő, amelyben minden elpusztul, és aztán nem akarom azt mondani, hogy ez következik be, de megtörténhet. Nem tudjuk, hogy a Natura 2000 ugye megsérült-e. Azt hiszem, hogy erre ügyelnünk kell. Egyértelmű, hogy a környezeti hatás eh, vizsgálatról szóló irányelvet egyáltalán nem vették figyelembe. A bizottságot hallgatva nem vagyok biztos abban, hogy eh, biztonságban érezhetem magam egy kicsit, eh, úgy hangoztak, mintha a lengyel kormány szavát hallottuk volna az Európai Bizottság helyett, amikor azt mondják, hogy ezt és ezt teszik, megállapítjuk ezt és ezt. A bizottság azért van itt, hogy a szerződések őreként lépje fel, lépjen fel, még akkor is, ha nincs hatásköre ahhoz, hogy a karta megsértése miatt szabálysértési eljárást kezdeményezzen, amikor ugye nem EU jog sérül, a környezeti hatás vizsgálat egyértelműen európai hatáskörbe tartozik, és ezért őrködnünk kell annak érdekében, hogy ez ne sérüljön. Mindenkit arra kérnék, hogy támogassa önöket, hogy Lengyelország jövőjét megmentsük, hiszen akik a külszíni fejtést, a külszíni bányákat láttuk Kelet-Németországban, katasztrofális következményekkel járt ez a természetre nézve, ezért vigyázni kell, és meg kell őrizni az önök csodálatos országát, és nem rövid távon kell gondolkozni, hanem hosszú távra kell megmenteni a természetet. El kell kerülnünk azt, hogy minden katasztrofális legyen. Természetesen ezt a petíciót nyitva kell tartani. Elnök, köszönöm. Jan. Köszönöm, elnök asszony. Először is elnézést kérek, hogy elkéstem, de néha egyszerre folynak a szakbizottsági ülések, úgyhogy nehéz mindenütt egyszerre jelen lenni. Nos, tökéletesen egyetértek Júliával. Ennek a petíciónak nyitva kell maradnia, és a lengyel kormányhoz, a környezetvédelmi miniszterhez kell fordulnunk, hogy magyarázatot kapjunk. Sajnálatos módon Lengyelországban sokszor mondják azt, hogy a lengyelek csak akkor lesznek bölcsek, amikor már késő, mert a károk bekövetkeztek. Nos, most azt kell tudnunk, hogy milyen következményekkel jár ennek a bányának a megnyitása. Nem csak a 25 hektárról van szó, hanem az egész régióról, amely fel, amelyet felölel nagyon negatív hatása lenne erre a rendkívül termékeny termőtalajra. Támogatni szeretném tehát ezt a petíciót, és az a benyomásunk, hogy az Európai Bizottság megpróbálja megkerülni ezt a kérdést, még akkor is, hogyha jogi szempontból túl sok te, tennivalónk még nincsen, Azonban felelősek vagyunk az európai állampolgároknak, és őket mi képviseljük itt az Európai Parlamentben. Meg kell védenünk érdekeiket, a lakosság érdekeit. Köszönöm. Thank you. Köszönöm szépen. Most pedig Zdanok asszony kap szót. Azt, amit szerettem volna elmondani, azt javarészt mások már elmondták, de szerettem volna emlékeztetni a Luzace régióval kapcsolatos petícióra a cseh-német határ mentén. Ugye júniusban megvizsgáltuk a helyzetet, és ez is egy jó példa arra, hogy mennyire nehéz a külszíni bányák által okozott károk helyreállítása. Ezt nem szabad még egyszer engednünk. Támogatom Péter asszony javaslatát, hogy írjunk egy levelet. Együtt vettünk részt a tényfeltáró misszión, ahol a spanyolországi vizek helyzetéről volt szó. Azt hiszem, hogy itt is egy hasonló katasztrófa következett be. Most ugye nem Spanyolországról beszélek, hanem Kelet-Európáról. Mindez teljességgel elfogadhatatlan. Köszönöm szépen. Gzsib úr, hogy is ejti ki az ön nevét? Gzsib. Hogy? Még egyszer? Gzsib. Ezt nem fogom megismételni, mondja az elnök, de öné a szó. A két máson hangzott egyszerre ejtjük ki. Gyönyörű a neve, és öné a szó. Thank you. My <clears throat> son name is Andrew. I think this is better. <clears throat> Dziękuję Pani Przewodnicząca. Ja jestem akurat z tego regionu. Köszönöm elnök asszony a szót. Én e, ebben a régióban élek, Lengyelországban, <clears throat> és nagyon jól ismerem azt a területet, ahol ezt a lignit bányát e, akarják felépíteni. Olyan régió ez, amely hosszú, régen ö, bevezetett tradíciókkal rendelkezik. Legalább száz éve már ö, a legnagyobb lignit tartalékokkal rendelkezik. És még eddig senki sem merte kibányászni a lignitet ebben a régióban, ezért vagyok meglepődve a mai döntés miatt, mert ez azt jelenti, hogy a legjobb minőségű termőtalajt tennék tönkre, illetve Lengyelország egész déli területét egész egyszerűen. Másodszorban. El szeretném mondani, hogy nem csak a lakosságért egyet, hanem a helyi közösségek is. Talán nehéz ezt megérteni, mert csak egy-két megye képviselője van most itt, de mindenki ellenzi ezt a projektet. És egyébként egy állásfoglalást is hozott a régió önkormányzata, amelynek értelmében elvetik nem csak ennek a lignit ö, telepnek a védelmét, hanem az egész projektet. Most, amit ma hallottunk, annak alapján el kell mondanom, hogy vannak KKV-k, de nagy vállalatok is ebben a régióban. Nem akarom itt reklámozni őket, ezért nem mondom el a nevüket, de minden esetre úgy döntöttek, hogy nem fektetnek be ebbe a régióba, vagy egyszerűen elmennek innen. Úgyhogy gazdasági szempontból ez nem jelent előnyt. Ezért csak támogatni tudjuk a petíciós bizottság tagjainak elképzelését. Egyetértek azokkal, akik azt kérték, hogy maradjon nyitva ez a petíció, és hogy írjunk a kormánynak, hogy válaszoljon a két cég, a két szövetség érveire. Köszönöm. Feljegyzem azt a tényt, hogy ugye a kormányzat képviselője nincs itt, most pedig a petíció benyújtójához fordulnék. Döntsék el, hogy ki az, aki önök közül két percben, nem több mint két percben összefoglalná az elmondottakat. Remélem, hogy el tudják dönteni azt, hogy önök közül ki fog most hozzászólni. Uprawniony, ale pozwolę sobie nie zgodzić się ze stanowiskiem komisji, ponieważ... Nem tudom, hogy én is hozzászólhatok-e, de el kell mondanom, hogy nem értek egyet az Európai Bizottság megközelítésével. Azt mondták, hogy semmi nem változott. Ez nem igaz. Bizonyos dokumentumokat elfogadtak annak ellenére, hogy mi tiltakoztunk. És ma ezen do- dokumentumok elfogadása azt a helyzetet teremti, hogy ezeket a dokumentumokat figyelembe kell venni a helyi közösségeknek és hatóságoknak, az önkormányzatoknak. Tehát ma már nem lehet ezeken a területeken például építkezni 120 négyzetkilométeren. Egyetlen egy házat sem, egyetlen egy épületet sem lehet felépíteni. Hogy lehet így élni? Aztán Nyilván a környezetvédelmi aspektus itt fontosabb, de ez nem az egyetlen. Ma szélesebb körben kell kitekintenünk, és ennek a helyzetnek minden negatívumát figyelembe venni. Köszönöm. Thank you very much. Köszönöm. Megpróbálom akkor összefoglalni az eddigieket. A petíciót nyitva tartjuk, hiszen eh, ez egy eh, még lezáratlan ügy, folyamatban van. Küldünk egy levelet a lengyel kormánynak, és eh, hangsúlyozzuk, hogy a környezet védelmi miniszter megfelelő választ kell adjon, információt szolgáltatva arról, hogy készült el kölcs, környezetvédelmi tanulmány, illetve melyek ennek a megállapításai, ha pedig nem készült, akkor miért nem, és kifejtjük félelmünket azzal kapcsolatban, hogy a természeti károk ebben a mezőgazdasági jellegű területen nagyon jelentősek lesznek. Attól tartunk, hogy a környezet komoly károkat szenved el, és azt is megállapítjuk, hogy a kormányzat részéről ebbe az irányba haladni egy nagyon rövid távú és szűklátókörű megközelítésről tanúskodik, és gyors válaszra számítunk. Egyetértenek ezzel? Rendben. És köszönöm még egyszer, hogy eljöttek hogy ilyen messzire elutaztak Brüsszelbe. Remélem, hogy kellemes délutánban lesz részük. Belgiumban nagyon jól értenek a csokihoz, úgyhogy mindenképpen vegyenek csokit. És élvezzék a, a délutánt. Kapcsolatban maradunk ebben az ügyben. Most pedig a következő pontra térnék, ami a 15. napi rendi pont. A 1160 per 2009-es számú petíció valamint a 1246 per 2010-es és a 1501 per 2010-es számú petíció. Az EU környezetvédelmi jogszabályának megsértése egy szélerőmű park létesítésével kapcsolatban a német-cseh határmenti területen. Szeretném hangsúlyozni, hogy a petíció benyújtója nincs itt, remélem, hogy nyomon követik most a vitánkat, és szeretném a bizottságnak megadni a szót. Tibor Kochmannnak, Parancsoljon a szó. Good morning. Thank you, madam. Jó napot kívánok, üdvözlök mindenkit, elnök asszony. Szeretném még egyszer elismételni a projekttel kapcsolatos alapvető tudnivalókat, és hogy mit végzett eddig ezzel kapcsolatosan a bizottság. A projekt a német határhoz közel készült el 18 3, 1 3 megawattos szélturbinát foglal magába, és az EU jogszabályok hatája alá tartozik. az EIA e szabályok alá tartozik tehát, és határokon átnyúló hatása van. A harmadik cikk a Habitat irányelvből, ez is vonatkozik rá. A projekt jóváhagyási folyamata 2009-ben kezdődő és még ez az engedélyezés nem zárult le. A várakozások szerint idén történik ez meg, a hatástanulmányt 2013. április 19-én fejezték be a cseh jogszabályok alapján. A következtetés az volt, hogy a projektnek csak kisebb hatása lesz a környezetre. 2010-ben hagyták jóvá a projektet a német hatóságok, júliusban és a német állampolgároknak alkalmuk volt létre részt venni a nyilvános konzultációban, amelyet 2013. február 6-án szerveztek a Csehköztársaságban. 70-en vettek nagyjából részt ezen, 15-en Németországból érkeztek. A környezeti hatástanulmány és a Natura 2000 hez kapcsolódó tanulmányokat már 2013-ban elvégezték. A cél, hogy fejlesztési hozzájárulást kapjanak a cseh természetvédelmi törvényektől derogációt kértek, ez idén zárul le ez a folyamat. Az EU jogszabályokkal való egyes visszajelzést. A bizottság ellenőrizte, már ötször adtunk visszajelzést a projekt haladásáról. Egyelőre nincsen jel, hogy nincsen arra jel, hogy az EU jogszabályokat megsértették volna a projekt engedélyezésekor. Most megadom a kollégáknak a szót, Margaret. Egy dolgot szeretnék általánosságban elmondani, és azt gondolom mindenkinek jó, hogyha emlékszik erre mondjuk az előző esettel szemben. Még egy nagyon nagy szélturbina és eltávolítható azon a napon, amikor nem akarjuk már, hogy ott legyen, és a környezet ugyanolyan lesz, mint volt. Tehát itt ez nem olyan tartós tájsérelmet okoz, mint más létesítmények. Gyakran ezt egy üzemhez hasonlítják, de nem. Még a legnagyobb szélkerekek és sokkal lassabban működnek, ezeket Dániában sokat tanulmányoztam, nem zavarják annyira a tájat, mint sok kicsi, és a madarak is jobban el tudják őket kerülni, mert olyan nagyobb. Minden esetre persze ez nem feltétlenül jön ki a környezeti hatástanulmányban, de azért körültekintően kell őket elhelyezni, figyelni kell a vándormadarak mozgására. Nem kell a feltétlenül a leges legjobb helyet megtalálni, lehet, hogy a második legjobb is éppen jó. Minden esetre mindezt figyelembe kell venni, mert gyakran elfeledkeznek erről, még a hatástanulmányok során is, hogy lehet, hogy van ennek egy elegánsabb módja is, mint ami a legoptimálisabb a szél szempontjából. Minden esetre regionális, nem csak országos hatástudományra van szükség. Were included in, in, in the, eh, in the, in the evaluation of it, but I just want to... Tudom, hogy a németeket is bevonták az értékelésbe. Én nem tartom annyira félelmetesnek ezt a projektet, ezt akartam eh, érzékeltetni, hogy eh, nem tart örökké, hogyha elhelyeznek egy ilyet, és kíméli a környezetet. Becker úr. Um, Köszönöm, elnök asszony. Tisztelt kollégák! Tisztelt Bizottság! Csak röviden szeretném eh, kifejteni némileg eh, humorosan azt, hogy eh, nincs együttérzésem a bizottsággal, és magamat sem sajnálom, magunkat sem sajnálom azért, hogy már többször kellett foglalkoznunk ezzel, hiszen a mi feladatunk nyomon követni a fejleményeket, nagyon értékelem a bizottság munkát is ezzel kapcsolatban, és a jelentés hallatán csak egy megállapításunk lehet, az az, hogy nyitva kell tartanunk ezt a petíciót, és már nagy örömmel várom a következő találkozónkat, ahol erről lesz majd szó. Peter? Péter? Nem kérte szót? Elnézést, azt hittem igen. Eleonora. Köszönöm, elnök asszony. Egyszerűen azért szeretnék hozzászólni, hogy ismételjem, hogy szükség van arra, hogy világosan és egyértelműen áttérjünk a megújuló energiákra, ennek prioritásnak kell lennie az európai energetika jövőjében. Nem csak azért, mert védeni kell a területet, ugye főleg ott van a habitát, az élőhely és a madárvédelmi direktíva, ahogy Auken kolléganő is elmondta, szükség van ezért tehát nyitva tartani a petíciót, azért is, hogy korrekt módon alkalmazzák a szabályokat mindenféle derogáció nélkül, és azért is, mert még folynak bizonyos eljárások, ezért aztán ez a fő ok annak, hogy nyitva kell maradni a petíciónak, hogy az Európai Parlament ezt nyomon követhesse. Köszönöm. Ha én jól értem, a bizottságra is pillantok. Nem igazán tudjuk, hogy a kísérleti projekt mennyi ideig tart majd, és hogyha ezt nyitni akar, nyitva akarjuk hagyni a, a kísérleti projekt lezárásaig, értékeléséig, és lehet, hogy akkor lenne érdemes értékelni, pontosíthatnánk, hogy meddig szeretnék lezárni a kísérleti projektet? a jóváhagyáskor lehet a jogsértést megállapítani, addig csak a pilot, a kísérleti projekt folyik. Idén a bizottság dönt arról, hogy lezárjuk-e a pilotot, vagy megkezdjük a kötelezettségszegés eljárást. Egyelőre a bizottság azon a véleményen van, hogy nem történt szabálysértés. Tehát vagy folytatódik a pilot, vagy pedig kötelezettségszegési eljárás indul. Minden esetre addig nyitva hagyjuk az ügyet, amíg megtudjuk a fejleményeket, és a bizottsággal tartjuk a kapcsolatot. Can we move to the next item, which is number... A 16. napi, rendre, napi rendi pontra térünk, az 1555 per 2012-es petíció. A petíció benyújtója nincs itt, úgyhogy rögtön a bizottsághoz fordulok. Köszönöm, elnök asszony. Megpróbálom hangsúlyozni a különbséget ezen projekt és az előző projekt között. A szobafogó projekt is olyan, amely a Cseh Köztársaság nyugati határának közelében van, tehát a német határ közelében. Ez egy sokkal kisebb projekt, 5 szélerőművet tartalmaz, egyenként két megawattosan, és itt nem zajlott le a teljes környezetvédelmi hatástanulmány és Natura 2000 értékelés, mert a screening szakaszban leállt az értékelés, és ebben a szakaszban az a döntés született, hogy a projektnek nincsen határon átnyúló hatása, és a szűrési szakaszban eh, az a döntés is született, hogy a Natura 2000-re nincsen hatással a projekt, ezért 2013-ban lezárult ez a folyamat, és eh, ezt a projektet eh, végre is hajtották. A bizottság ellenőrizte a petíciót, a petíció benyújtója a zaj miatt panaszkodott, a dokumentáció egyébként a cseh honlapon megtalálható. Van egy zajtanulmány, amely szerint a német, sem a német, sem a cseh zaj határokat nem lépték át, és, a, és csak az idegenforgalomra vonatkozó hatásokat említették, de ez nem a környezetvédelemre tartozik. mivel nem sérültek sem a Natura 2000, sem pedig egyéb jogszabályok, a bizottság javajta a projektet. Néhány általános megjegyzésem lenne először is. Először és köszönöm a kollégáknak, akik az előző projekthez hozzászóltak, de általánosságban foglalkoznunk kell az ilyesmivel, a határon átnyúló hatású projektek esetében van egyfajta kommunikációs deficit. Az előzőnél, ha a jogszabályokat megnézzük, minden megtörtént, aminek meg kellett történnie, de a szövegek vajon kellő időben megérkeztek-e, a különböző nyelvekre le lettek-e fordítva, megfelelő volt-e a kommunikáció, azt hiszem az előző projektnél is volt egy óriási kommunikációs deficit, és az állampolgárok mindkét oldalon egyébként az átláthatóságot, valamint a dokumentumokhoz való hozzáférést, ezért keményen kellett küzdeniük, tehát a hatóságoknak megfelelő vizsgálatokat kell elvégezniük. Ön a projektnél izgalmas lesz a helyzet, ugyanis valóban elhangzott, hogy a határon átnyúló esetekben, ha a szűrésnél megállapítják, hogy a szomszédos országot semmilyen módon nem érinti, akkor erről nem kell a partnert elméletben tájékoztatni. Ha például egy szélerőművet akarok építeni, és megvizsgálom, hogy ez zavarja-e a szomszédot, és arra megállapításra jutok, hogy nem zavarja, akkor nem kell tájékoztatnom. Ezt igazából nem tudom felfogni. Mondhatjuk azt, hogy a társadalomban, a normális civil társadalomban az kellene, hogy legyen a természetes, hogy az ember beszél a szomszédjával. Tehát még egyszer azt kérném, hogy a Környezetvédelmi Bizottsággal már megvitattuk ezt, ők úgy tűnik, hogy nem értették ezt meg teljesen. Számomra itt a jogszabályban van egy, egy, egy hiányosság, a tájékoztatásra vonatkozó kötelezettség mindig ott kell, hogy legyen. Ugyanis utána néztem, az egyik mellékmondatban az szerepel, hogy a cseh hatóságok Berlint tájékoztatták, utána néztem, de nem találom a címzettet. A csehek azt mondják, hogy elküldték a levelet, na de kinek? Németek viszont nem tudnak semmiről. Úgyhogy a két front között állok most. Éppen ezért azt gondolom, hogy a tájékoztatási kötelezettségnek érvényesülnie kell. A cseh hatóságról, a cseh hatósága kapcsolatban sem tudom, hogy kinek kellene írnunk, de a helyi állampolgárokkal is kommunikálni kellene, ők sem tudnak semmiről, és nem tudjuk bebizonyítani azt, hogy a tájékoztatásra sor került-e. Továbbra sem biztosította hozzáférés. Ugye a bizottság mondta, hogy volt egyfajta screening, amelynek során megállapították azt, hogy a német oldalnak semmilyen kártól nem kell tartania. Ugyanakkor nem fértünk hozzá ehhez a szakvéleményhez. Én nem fértem hozzám, ez egyértelmű, hiszen én csak egy európai parlamenti képviselő vagyok. Remélem, hogy a bizottság hozzáfér, vagy a cseh hatóságokhoz fordulva jelenthetnénk ezt, hiszen tartozunk az állampolgárok irányába is az átláthatósággal. Tehát én azt gondolom, hogy nyitva kellene tartani háromokból Először is tényleg szeretném tudni, hogy eh, hogyan tájékoztatták a eh, szomszédot, a német felett. tehát. Másodszorban a screeninget eh, ebbe betekintést kellene nyernünk. És egy kicsit összpontosítanunk is, összpontosítanunk kellene. Ha az ember tájékozódik a jogszabályról, akkor az a helyzet, hogy a cseh fél végrehajtotta a screeninget, amelynek során megállapították, hogy a, a szomszédot nem érinti semmilyen kár, ezért nem kellett őt tájékoztatni sem. Hát ezt nem tartom járható útnak, ezért a Környezetvédelmi Bizottságnak írnék még egy levelet, ők foglalkoznak ezzel az ügyel. Számomra általánosságban bárhol is legyen szó erről az Európai Unióban, hogy amikor határmenti projektről van szó, tájékoztatni kell a szomszédot. Egy tagállamon belül ezt a gyakorlatot követik. Tudjuk, hogy amikor egy házat épít az ember, a szomszédot erről legalább tájékoztatni kell, és ha az ember mondjuk házat épít, és ez nem zavarja a szomszédot, akkor nem tájékoztatjuk róla, ez nem így van. Úgyhogy szerintem a jogszabályban valóban van egy hízag, és meg kellene határoznunk azt is, hogy mi minősül határmenti projektnek. Tisztázott az, hogy vannak olyan intézkedések, építkezési intézkedések, amelyek például károsan érinthetik a szomszédot, például, ha valaki egy atomerőművet épít, ez egyértelműen hatással van a szomszédra, vagy hogyha határon átnyúló természetvédelmi körzetekről van szó, akkor szinte egyértelmű, hogy kell a párbeszéd a szomszéddal, de nem tisztázódott nem tisztázott ez más esetekben, például szélerőművek építése során. Fontosnak tartom, hogy meg kell állapítani egy szakvélemény formájában, hogy a szomszédot ez érinti-e, és legalábbis tájékoztatni kell őt erről. Máskülönben előállnak ilyen helyzetek. Úgyhogy én ezért ezt nyitva tartanám, és azt kérném a bizottságtól, hogy teljes formájában készhez kapjuk a szakvéleményt, ha a környezetvédelmi bizottság pedig tisztázná ezen pontos, konkrét kérdéseket, azt hiszem, hogy kölcsönösen tájékoztatni, tájékoztatnunk kellene egymást, ahogyan ez egy adott tagállamon belül, minden városban, minden faluban megvalósul, tagállamok között is. Azt hiszem, hogy ez kellene, hogy legyen a gyakorlat. Köszönöm. Köszönöm. Ha még egy-egy szót szólhatnék ahhoz, amit a kollégám elmondott, a kötelezettség nem csak a tájékoztatásra kell, hogy vonatkozzon, hiszen a csehek azt állítják, hogy ők tájékoztatták a másik felet. A kötelezettség arra kell vonatkozzon, hogy mindkét fél által megállapított információt tájékoztassák a másik félnek. Máskülönben megint nézeteltérés alakul ki, van, aki azt állítja, hogy tájékoztatta a másik felet, a másik azt állítja, hogy nem. Ennyi lenne, köszönöm. Thank you. Can I... Köszönöm szépen. Arra emlékeztetnék mindenkit, kedves kollégák, hogy ez a petíció már négy éve nyitva van, Volt egy válasz már 2013-ban a bizottság részéről, és az MV bizottság véleményt készített az ügyről. A bizottság nem állapította meg, hogy EU jogszabályok sérültek volna, sőt, az Európai Parlament jogi szolgálata véleményét is kikérte az MV bizottság, és arra jutottak, hogy a környezetvédelmi hatástanulmány irányelv változásai miatt az illetékes hatóság nem jutott volna más következtetésre, mint amit már 2010-ben a cseh hatóságok kidolgoztak. A bizottság megállapította, hogy nincsen határon átnyúló hatás hivatalosan, bár lehetnek olyan személyek, akik úgy gondolják, hogy őket ez zavarja. Én például egyszer egy óratorony mellett laktam, óránként 153-szor kolompolt, idővel az ember hozzászokik először, engem is nagyon zavart. Ilyen az élet. Talán az elmúlt négy évben meg is oldódott a probléma, Pathetic, but in this case I would like to close this petition one. Úgyhogy én azért szeretném ezt a régi petíciót eh, lezárni. Megtettünk mindent, minden oldalról gyűjtöttünk információkat. Most azért kérdezem, hogy lezárhatom -e ezt az ügyet, Péter? Én eh, mindig híve vagyok annak, hogy időben lezárjunk egy petíciót, eh, de valóban helyes a petíció benyújtójának el kell mondani azt, hogy van egy jogorvoslati lehetőség, egy jogi út, hogyha nem kap például hozzáférést a véleményhez, a cseh ügyvédet be lehet kapcsolni, be lehet vonni ebbe, tehát az átláthatóság azt hiszem, hogy másképp működik. Ezt jelezni kellene a benyújtó felé. Másodszorban pedig úgy gondolom, hogy ebben az esetben a jogszabály logikája hiányos. Én hajlok arra, hogy ha a vélemény elfogadható, akkor a cseh hatóságok jogszerűen jártak el, de mindannyian azt vagyunk kénytelenek megállapítani, hogy ez annyira nem logikus az, amit tettek, de lehet, hogy akkor a jogszabály a hibás. Akkor viszont ezt a részt kell közölni. Itt ugye csak olyan építési intézkedésekről van szó határmenti térségekben, amelyek nem környezetvédelmi területen találhatók, azt hiszem, hogy akkor itt javítani kell valamit, változtatni kell a kommunikációs kötelezettséget, hiszen ez a petíciós bizottság lényege, rámutatni egy jogszabály módosításának szükségességére. Tehát egyfelől a jogi útra fel kell hívni a figyelmét, hiszen nem biztosítják számára a hozzáférést, nem tudom, hogy miért, én sem férek hozzá. A másik kérdés pedig a jogszabály javítása én megígérhetem az elnökségnek, hogy eh, ha mindez megtörtént, akkor lezárhatjuk, de ma lezárni egy kicsit elhamarkodott lenne. Lehet, hogy itt a bizottságban nem kell ezt még egyszer megvitatni, de ez most még elhamarkodott lenne, hiszen van két feladatunk, amit tisztáznunk kellene. Mi a polgárok miatt vagyunk itt, de hogyha a polgárok nem kapnak eh, információt, azért ez nem helyes. Can I, can I just... Hadd Peter, hadd emlékeztessem, hogy egy négy évvel ezelőtti petícióról van szó, és általában te pártolni szoktad, hogy zárjuk le a petíciókat, hogyha már mindent megtettünk. Csak azért, hogy megnyugtassalak, megígérhetem, hogy úgy zárjuk le, hogy a petíció szerzőjének intéhez intézünk egy nagyon kedves hangú levelet, illetve a jogi szolgálat véleményét is átadjuk, amit az MV-nek készítettek, minden információval együtt. Saját kezemmel, kézírása, egyébként nagyon szép kézírásom van, így fogom aláírni. Ezt megtehetjük, ettől mindenki boldog lesz? Jó, szerintem semmiféle logika nem diktálja azt, hogy másként járjunk el. Aztán még az emberek is kell egy levelet írnod. The coffee of... Majd a levél, le, levelet megküldöm másolatban az MV-nek. Rámutatva arra, hogy van egy ilyen jogalkotási hiányosság. A petíció szerzőjének ezt az információt fogjuk át küldeni, és majd cc fogom az MV bizottságot is. Így lesz, és akkor most ebédszünet, és három órakor találkozunk. Köszönöm.